beszéltünk ugye a vidékfejlesztésről is, Nos, hát ott ugye a mezőgazdasági miniszterek véleményét is meg kell hallgatni, tehát korrekt módon kell mm, dolgozni. Azt várjuk, hogy a bizottság ezen három dosszió esetében javaslatokkal álljon elő, olyan javaslatokkal, amelyek megállják helyüket, de véleményem szerint itt egy két fázisú mm, költségvetése van szükség. 2013-ig van egy időszak, és aztán számomra talán még fontosabb az, hogy mit fogunk tenni 2013 után, hiszen nem lehet azt mondani, hogy akkor felfújjuk a gumikat, és aztán 2013 után meg kieresztünk mindent. Győzzük meg a minisztereket, a pénzügyminisztereket, a tagállamok állam és kormányfőit, hogy megfelelőképpen finanszírozzák ezt a témát, A Galileo és a GMS e esetében ugyanez a helyzet, pontosan ugyanezt a választ tudom adni. 2013-ig mi történik, az egy dolog. Természetesen nem fogjuk ezeket veszni hagyni az időszak kellős közepén, de az is igaz, hogy az űrpolitika szempontjából az a legfontosabb, hogy integráljuk a 189. cikkben rejlő lehetőségeket, hiszen a Galileo és a GMS e mégiscsak hatalmas eszköz a kezünkben, és aztán majd meglátjuk, hogy 2013 után mi lesz a helyzet, hiszen az űrpolitikának ambiciózusnak kell lennie, hiszen ez a politika az innováció, a technológia a csúcs teljesítménye, úgyhogy továbbra is el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne egy ambiciózus európai űrkutatást, űrpolitikát kifejleszteni, de természetesen 2013 után is megfelelő büdzsékkel, finanszírozással, és ugyanakkor tartsuk a fejünkbe azt is, hogy az űrpolitikák hosszú távú politikák, és ugyanakkor nagyon kockázatosak. Úgyhogy azért ilyen szempontból a költségvetésükre is oda kell figyelni, egyszer elindultunk egy irányba, akkor meg kell találni mindig a megfelelő finanszírozást hozzájuk, Természetesen erre oda fogunk figyelni az elnökség során, és a parlamenttel is eszmét fogunk cserélni erről a kérdésről. Nos, az, hogy hogyan kívánjuk a 189-es cikket integrálni, nos, hát ez az ESA feladata. Az Európai Uniónak vannak olyan kompetenciái, amely az ESA-nak nincsen, de nekik viszont van egyfajta programkezelési ö, tapasztalatuk, ami viszont az EU-nak nincs meg. Tehát ezért fontos az, hogy együttműködjünk, és kiegészítsük egymást, próbáljuk meg mind a két intézménynek az erősségeit kihasználni. És egyébként Belgium oda fog figyelni nagyon is erre a témára, de az is lehet, hogy lesznek olyan országok, akik kevésbé kívánnak részt venni az űrpolitika fejlesztésében. 20%-át az űrpolitikai befektetéseinknek, vagy 20%-ot adunk az ez a büdzséjéhez, mi vagyunk az ötödik legnagyobb befizetője, de ugyanakkor a kis és középvállalkozások sokszor megisszák ennek a levét, tehát meg kell találni a szinergiákat, az Európai Unió másként kell, hogy hozzájön ehhez a kérdésekhez, mint a tagállamok, ugyanis az a cél, hogy az európai űr űrkutatás mondjuk partnerségben valósuljon meg, és világszinten is megkerülhetetlen tényezővé váljunk. Obama úrtól hallhattuk, hogy mit terveznek. Oroszország, Kína és India is természetesen az űrkutatás terén nagyon előre haladottak. Nos, hát fontos lenne az, hogy Európa ne tűnjön el a színről, ugyanis amikor Európa űrkutatással foglalkozik, akkor egészen máshogy áll hozzá ezekhez a kérdésekhez. Azért is beszéltem Afrikáról, mert számunkra fontos az, hogy Afrikát ne hagyjuk ki az űrpolitika megvalósításából, hogy minél többen élvezhessék az űrpolitika által nyújtott innovációs javakat. Ami a kis és középvállalkozásokat illeti, hát erről nem fogok hosszan értekezni. Ugye többen önök közül nagy országokba jönnek, ott egészen más jelent az, hogy kis és középvállalkozás. Ugye amikor 250 fős cégeket ként definiáljuk ezeket, akkor 99%-a nem fog beleférni a mi közép, kis és középvállalkozásainknak ebbe a definícióba. Tehát ez mindenhol más. A Small Business Act lesz a legfontosabb ebből a, szempontjá, ebből a szempontból a mi elnökségünk ezt fogja előre mozdítani, hogy a Small Business Act a különböző tagállamokban minél hatékonyabban megvalósulhasson, ki lehessen használni, és próbáljuk meg a tapasztalatainkat kicserélni ebből a szempontból, mert mindig is az a cél, hogy egyszerűsítsünk, egyszerűsítsünk és egyszerűsítsünk, ugyanis a kis és középvállalkozóktól nem kérhetjük azt, hogy állandóan az interneten üljenek, és azt nézzék, hogy nincs -e valamilyen új jogszabály, amelynek meg kell felelniük. Tehát az a fontos, hogy a fontos információk eljussanak a kis és középvállalkozásokhoz, például az innovációs programokkal kapcsolatban, mert azért nem vesznek részt ezekben a programokban a KKV-k, mert egyszerűen túl bonyolult számukra, és nincs rá erőforrásuk, hogy köves, nyomon kövessék a pályázati felhívásokat, tehát mi azt szeretnénk, hogyha egyszerűbb, egyszerűbb és még egyszer egyszerűbb lenne a helyzet. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igyekszem a kérdésekre sorrendben válaszolni. Kavályó asszony, a vidékfejlesztési alap kapcsolatosan tett fel egy kérdést, hogyan lehet ezt a szélessávú technológia támogatására felhasználni. A bizottság Szeptemberben tett javaslatot, és azóta azt halljuk, hogy meg kéne fordítani a dolgokat. A strukturális alapokat nem elszigetelten kell tekintenünk, hanem egy szélesebb stratégia részeként. Ez nagyon pozitív. Másodszorban a bizottság igyekszik majd segíteni a tagállamoknak, hogy amikor a szélessávú hálózatokat kiépítik, akkor igénybe vehessék a strukturális alapokat, és így maximális összegeket hasznosíthassunk. Őszintén, ha ezeket a nagyra törő terveket 2013-ig vagy 2020-ig el akarjuk érni, itt több 10 milliárd euróról beszélünk, és ezeket valahonnan elő kell teremteni, vagy magán cégektől, forrásokból, vagy állami forrásokból. Az Európai Gazdaságélénkítési Programban is van néhány milliárd, az EIB is lehetséges forrás, a PPP-k is szóba jöhetnek. A lényeg az, hogy a források körét minél szélesebbre tárjuk. Röbi úr a roaminggal kapcsolatosan tett fel egy kérdést. Ön azt mondta, hogy hogy a roaming díjakat töröljük el a 4 gigabajtos adatforgalomban 2015-ig, és így egy egységes távközlési térség alakulhat ki Európában, tehát független attól, hogy ki milyen országban szörföl, akkor is ugyanazt a díjat fizeti mind a 27 tagországban, tagállamban. Ez szerintem egy forradalmi ötlet, és nagyon jó. A 2015 egy kicsikét talán későinek tűnik, ennél ambiciózusabbak is lehetnénk. Tehát a roaming díjakat jó lenne valóban az ilyen negyedik generációs hálózatoknál már elkerülni. ha esetleg erre egy állásfoglalás is születne, akkor ez egy határozottabb fellépést jelentene. Bennünk mindenféleképpen szövetségesre talál. Figyeredő asszony utalt arra, hogy ez a probléma nem csak a vidéki területen jelentkezik, hanem városokban is igen nehézkes a hozzáférés a lakosság 20%-a városokban a szegénységi küszöb alatt él. Belgiumban is például a lakosság 70%-a fér hozzá a hálózathoz, 30% tehát nem. Ők nem bankolhatnak az interneten, nem vehetik igénybe az e-kormányzási szolgáltatásokat, vagy egyéb egyetemes szolgáltatásokat. A bizottság több javaslatot fog majd előterjeszteni, és most kilépve a soros elnökségi pozíciómból, személyes véleményem az, hogy nekünk azt kell biztosítani, hogy a széles sávú internet hozzáférés az egyetemes szolgáltatások részévé váljon, és alapvető jogként érvényesüljön. Tehát mindenféleképpen így kell gondolkodnunk. Thomson asszony, említette az esetleges egészségi hatásokat. Ezt nem szabad lesöpörnünk az asztalról, említette a stokholmi intézet által készített tanulmányt. Mindenféleképpen tudományosan kell megközelítenünk ezt a kérdést, és tisztában kell lennünk az esetleges kockázatokkal. Franciaországban készült egy tanulmány az egészségi hatásokról, és Krősz asszony stratégiájában is ezt figyelembe fogják venni. Tehát mi tisztában vagyunk ezzel a problémával, de nem ideológiai alapon, hanem tudományos szempontból. Van Premt asszony az adatforgalmi roamingra kérdezett rá. Június 8-án az Európai Bíróság egyértelműen úgy foglalt állást, hogy egyes érdekeltek állításai, miszerint ez egy szabad piac, nem igazán helytálló. A roaming esetében nincs piac, hiszen ez nem egy átlátható piac. A fogyasztók és a vállalatok nehezen tudnak dönteni vagy választani. Ha megvizsgáljuk a belföldi adatforgalmi díjakat, illetve a roaming díjakat, akkor arra következtethetünk, hogy ez a piac nem működik. A kormányok és a hatóságok és minden illetékes hatóság itt szabadon felléphet. Ebben az önök segítségét is kérem. És figyelembe kell venni a bíróság döntését. A bizottság elkészített egy javaslatot, és ebben biztosítani kell, hogy maximálják az árakat. Nem szabad ezzel túl hosszasan várakozni. 50 euró elérésekor figyelmeztetni kell a fogyasztókat, de azt hiszem, hogy ez így önmagában nem elegendő. Tehát az egyetemes szolgáltatásokat és az alapvető jogokat illeti, itt azt hiszem, hogy már megválaszoltam a kérdését. Végezetül pedig Chadman asszony kérdésére válaszol. Az NGA illetően igen a válaszom. Szeptember közepére a bizottság javaslatokat fog elkészíteni arra vonatkozóan, hogy milyen kis- és középvállalkozási, illetve vegyes vállalkozási formákat tudunk kitalálni annak megvalósítása érdekében. Ugye itt több tíz milliárdról beszélünk euróban, Úgyhogy ne féljünk a befektetés, befektetőktől, de ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy nem elég a konkurenciaharc egy bizonyos államban, akkor nyitni kell más verseny, versenyzők felé. Azt hiszem, hogy ez a parlament márciusban, ebben az évben márciusban egy állásfoglalást valósított meg, amelyben amely még nem zárta le igazából ezt a témát, hiszen a hó végén még Tokióban is lesz egy találkozó, és majd az akta akkor záródik le, de mindenképpen az átláthatóságot biztosítani kell, akár milyenek is a vízhangok egyik vagy másik oldalról, de az Európai Unió szóvivője elmagyarázta azt, hogy az aktával kapcsolatban mi az álláspontja. Ugye a Telekom csomagban sikerült egyfajta egyensúlyt kialakítani, és figyelembe kell ezt venni, illetve a teljes mértékű átláthatóság szempontját is, mert különben olyan kalandokba bocsátkozunk, amelyekre nem feltétlenül vágyunk, mert ezek nem lesznek összhangban az európai jogszabályokkal, illetve azzal, amit az Európai Parlament elmondott. Hölgyeim és Uraim, először is köszönöm a minisztereknek, hogy ilyen eléggé nehéz körülmények között sort kerítettek a vitákra. Másrészt pedig a tolmácsoknak köszönet, hogy hosszasabban rendelkezésre álltak. Harmadik, még az egyéb kérdések hátra vannak. Itt felmerült, hogy az MV kérdéséhez mi is kapcsolódjunk, nem hallottam kifogásokat, tehát akkor a plenárison mi is támogatni fogjuk ezt a szóbeli kérdést. Köszönöm szépen.